hát kérte utólag korrekcióra, és ezt elfogadta az elnökség. Ha ezzel kapcsolatban 24 órán belül bármelyik frakció, vagy legalább 40 képviselő tiltakozik, akkor ezt be kell tárgyalni. Egyébként elfogadottnak tekintjük, a szöveg a weboldalunkon van, és a jegyzőkönyvünk mellékletét is képezi majd. ich habe nun einen antrag auf wortmeldung zur geschäftsordnung Glécasz úr kíván ügyrendi kérdésben megszólalni. Parancsoljon, Glécasz úr! Συνάδελφοι, Hiliekatopediki, Stathmi. Tisztelt kollégák! Görögországban több mint 500 gyermek esetében fölmerült annak a veszélye, hogy nem kerülhetnek óvodába, illetve bölcsödébe, mert nincsenek megfelelő források. Azt hiszem, hogy a bizottságnak oda kellene figyelnie erre a kérdésre, illetve hasonló más ügyekre, amelyek megrázzák egész Európát. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlan és nem demokratikus lépéseket tett, amikor utasításokat adott, illetve iránymutatást a Atén. Veszesz úr, Herr Glitzos, nehmen Uram, képviselőtársam, Glitzos úr. A Kollege. Képviselő úr. Nagyon tiszteletre méltó, hogy ilyen ügyekért felemeli a hangját. Ezt írásba kell, hogy benyújtsa, mert ez nem ügyrendi felszólalás volt. Az eljárási szabály szerint ez nem ügyrendi felszólalás, ez a tipikus esete annak, hölgyeim és uraim, a, ami az egyperces felszólalások témáját kell, hogy képezze. Veszosz úr, ha legközelebb ilyen témában akar felszólalni, használja az egyperces felszólalások keretét ehhez. Köszönjük szépen! Ha nincs további ügyrendi felszólalás, Lambert úr, remélem ügyrendi a felszólalás. Azt kérem a frakció nevében, hogy egy vitát és állásfoglalást vitassunk meg, méghozzá a bizottság. Sajnos egy sem ügyrendi felszólalás elnézést nem beszül, félbe kell, szakincsem. Ügyesen csinálta, de én is voltam már frakcióvezető. El kell, hogy fogadjuk a szabályokat magunkra érvényesnek. Most akkor rátérünk a mai